Ebben ezen kinevezéseket elfogadottnak tekintjük. A végleges napirend tervezet, ahogyan ezt az elnökök konferencián elfogadták, október 22-én csütörtökön, megfelelően az eljárási szabályzat 37. cikkének kiosztásra került. A politikai frakciók jóváhagyásával következő módosításokat javaslom. Szerdán, ami a szóbeli kérdést illeti a tanácshoz és a bizottsághoz a szolgáltatás nyújtási irányelvvel kapcsolatban, a 0108-as szóbeli kérdés, amely a szakképzettségekkel kapcsolatos irányelvre vonatkozik, visszavonásra került a napirendről. Kettes pont. Fajon asszony jelentése az a harmadik országok listájáról, amelyek állampolgárainak vízummal kell rendelkezniük, hogyha a külső határokon akarnak áthaladni, és azon országok listája, amelyek állampolgárai mentesülnek ezen kötelezettség alól. Nos, ez a pont a mai napirendhez kapcsolódik az egyperces felszólalásokat követően. Harmadik kiegészítés, a bizottság nyilatkozatának címe a hondurasi politikai helyzetről tekintettel a 2009. november 29-i választásokra következőképpen módosul. A bizottság nyilatkozata politikai helyzet Hondurasban. Holnap csütörtökön az állásfoglalási igen, meg fogom adni önnek a szót. Elmondom még a holnapi programot, aztán megadom önnek a szót. Tehát csütörtökön a Foglalkoztatási és Szociális Ügyi Szakbizottság állásfoglalási javaslata a Progress éves munkatervével kapcsolatban 2010-es évre, és a szektorális tevékenységek listája az első szabályzat 88-as cikkének megfelelően elfogadásra került, és erről holnap szavazunk. Vannak-e megjegyzések? Úgy tűnik, hogy Kasszulides úr kívánt hozzászólni. Tessék! A néppárt nem ért egyet azzal, hogy a Hondurasszal kapcsolatos napirendi pont szövegezését megváltoztatták, és a november 29-i választásokat törölték a napirendi pont címjéből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 Köszönöm szépen. Az új javaslat megtartása mellett emelnék szót, hiszen világos, hogy a hondurászi tárgyalások kudarcot vallottak. Nincs közös javaslat ezen választások esetében, ez a választás illegitim, mert a hivatalban lévő elnök pucs révén jutott hatalomra, tehát kérem a plenáris ülést, hogy az elnökség javaslatát támogassa, azt illetően, hogy a választások szót vegyük ki ebből a címből. Köszönöm. Bene. Rendben. Van-e más valaki, aki hozzá kíván szólni? Peter képviselő úr. Csak egy felszólalónak adhatom meg a szót. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Mikrofonba kérjük. Rendben. Köszönöm szépen. mindenképpen amellett szólok, hogy ne változtassuk meg a napirendet. A néppárti delegáció tagja voltam, Hondurasban jártunk, és alkalmunk volt arra, hogy felmérjük a helyzetet. Úgy gondolom, hogy nevetséges azt hinni, hogy a júniusi események miatt lesznek a novemberi választások. Nem, ezeket már fél évvel korábban meghirdették, és a választásoknak semmi köze azon politikai eseményekhez, amelyek a választások meghirdetése után történtek, a választás a megoldás részét képezi, és szerintem az a jó, hogyha mindenképpen ragaszkodunk az eredeti napirendhez és a demokratikus fejlődést támogatjuk Hondurasban. Kollégák, köszönöm szépen. Elhangzott tehát a kifogás az eredeti javaslattal szemben, amelyet az elnökség nyújtott be a politikai frakciók nevében. Aztán volt egy felszólaló, aki a javaslat mellett, egy másik ellenemelt szót. Most pedig szavazzunk. Szavazzunk tehát, hogy a módosítást beillesszük a napirendünkbe, ahogyan ez korábban elhangzik, elhangzott, tehát a választások szót tekintettel a november 29-i választások részt törlésére. Ki van amellett, hogy ezt a részt töröljük a napirendből? Ki van ellene? Tessék. Uh, Ami a szálláspontot illeti, rendben. Szavazunk tehát az elnökségi javaslatáról, mely szerint módosítani kell a napirenden a címet tekintettel a 2009. november 29-i választásokra ki van emelt a javaslat mellett? Ki contro? Ki van ellene? Úgy vélem, hogy módosítanunk kell, tehát ellenőrizzük, ellenőrizzük elektronikusan. Prego. Prego. Gracias. Señor presidente, para una cuestión... Köszönöm, úgy, ügyrendi kérdésem van. Nincs nálam a szavazókártyám, mert nem gondoltam, hogy most szavazás lesz. Így azt szeretném, hogyha a jegyzőkönyvben jeleznék, hogy én az eredeti napire, én a napirend fenntartása mellett vagyok, és itt most nem tudtam géppel szavazni. Kollégák, mindenki esetében, akinek ugyanez a problémája, köszönetet mondok, de kérem, hogy ne szólaljanak fel emiatt. Ezt feljegyezhetjük, az önök szándékát, de a szavazás végén, amikor összeszámoljuk a szavazatokat, ezekkel a szavazatokkal nem számolhatunk, ezt csak jegyzőkönyvbe vehetjük tehát a szavazatok összeszámolásánál ezekre nem lehetünk tekintettel. Kérem, hogy mindig hozzá kell szavazókártyájukat, mert bármelyik pillanatban szavazhatunk. Si allora procediamo. Akkor tehát erről nem tudunk most vitázni, kolléga úr. Ezt jegyzőkönyvbe vetettem, amit mondott, most kezdjük el a szavazást. Tehát ki támogatja az elnökség javaslatát? Megnyitom az elektronikus szavazást. Ki támogatja tehát az elnökség javaslatát? Allora, avete votato? Mindenki szavazott? La votazione chiusa. Lezárom a szavazást. ...252 szavazó volt, 190 mellette, 142-en ellene szavaztak egy tartózkodással, tehát a napirend a, ezen részt illetően az eredeti formájában marad fenn. Allora, interrompiamo la seduta, siamo stati troppo... Felfüggesztjük az ülést. Túl gyorsak voltunk, néhány percre felfüggesztjük az ülést, mielőtt megkezdenénk a vitát a tanács és a bizottság nyilatkozatairól, ahogyan ez a napirendben szerepel. Köszönöm.